Az elnök. Dear colleagues, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük az eljárást, mármint a szavazást. Az ülés felfüggesztését követően kérem szépen foglaljanak helyet, Van egy bejelenteni valóm az önök számára. Kérem, most már foglalják el a helyeiket. Mam ogłoszenie do Państwa. Podaś... Van egy írásos nyilatkozat, 26 per 2011-es nyilatkozatról van szó, amelyet Octavius Szárbó, Elizabeth Jegle, Romera Rueda, Ádina Joanna Valen és Janusz Wojciechowski adtak le. A nyilatkozat az Európai Unióban a kutyaállomány kezelése kérdéskörével foglalkozik. A parlamenti képviselő kollégák többsége aláírta ezt a dokumentumot az első szabályzat 123-as cikke értemében, tehát a címzetekhez eljutatjuk, és a jegyzőkönyvhöz mellékletben csatoljuk majd ezt. Az aláírók nevét is felsoroljuk a jegyzőkönyvben. Szeretném Szárbó asszonyt megkérni arra, hogy az egyik szerzője ennek a nyilatkozatnak. Önné a szó, asszonyom. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor Adina Vălean, Eliza... Köszönöm. Az összes kollégának, Valeanu Nyegle, Rozakowski, Rueda kollégáknak a szerőfeszítést, és azoknak is, akik aláírták. Az önök segítségével a kutyák problémájára remélhetőleg találunk megoldást. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá a szavazásra. Az első napi rendi pont megállapodás az EU és a zöld